Elfogadtuk. 14-es imkó javaslat ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 15-ös javaslat ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikus úton. Imko 15-ös javaslat tehát. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 26-an voltak mellette, és 28-an ellene elutasítottuk tehát. 26-os módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Át is térünk az IMCO 18-as javaslatra, ki van mellette, tehát IMCO 18-as. Tehát az IMCO 18-as javaslatnál tartunk. legalábbis nálam a lapon, Imco 1.8, Imco 18-as áll. Tehát Julie Görling visszavonta a javaslatát, de az Imco nem vonta vissza, így hát szavaznunk kell az Imco 18-as javaslatról. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Jó, értem. Értem. Akkor ezt elutasítottuk. Úgy gondolom, hogy nem volt támogatója 39-es módosító, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodást elutasítottuk. Át is térünk a 36-os módosítóra, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 11-es módosító indítvány. Itt részenkénti szavazás lesz. Tehát a jelentéstevő visszavonta az indítványt, de mások újra benyújtották. Ebből következőleg egy split vote-ra, egy részenkénti szavazásra kerül. Sok támogatja az első részt tehát. Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Úgy tűnik, mintha elutasítottuk volna, ellenőrizzük elektronikusan. Második rész, tehát. Lezárom a szavazást. Ahogy mondtam, elutasítottuk. Harminchetes módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Igen. Igen, tehát itt is külön részenként szavazunk, a 37-es módosító első részét kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a második részről tehát elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 29-es módosítóval folytatjuk. Schilter Eichhaut. Indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A tízes módosító, a 30-as, a 33-as. Ezek azonosak, ki támogatja ezeket? Ki van ellenük? Tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es módosító indítvány. Ez okafogyott, Kicsit bonyolult a szavazás, most meg kell néznünk, hogy mi az, ami okafogyottá vált. A 35-ös módosítóval folytatjuk. Tehát a Westlund indítvány ki támogatja ezt, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük újra? Akkor ellenőrizzük elektronikusan. 35-ös módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 20-as javaslat ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 23-as javaslat a következő, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Az Imkó 13-as javaslatról is szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Imkó 1-es javaslat ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 12-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 14-es módosító, nem, ez okafogyott, A 13-as módosítóval folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 4-es javaslat ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os. Tehát az IMCO 4-es javaslat második részénél tartunk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 16-os módosító, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Egyes módosító indítvány ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. kettes módosító indítványjal, illetve az IMCO hatos javaslatával meg azonosak folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Huszonegyes indítvány ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A jelentéstevő azt kéri, hogy erről elektronikusan is szavazzunk, az eredeti szövegről. Jó. Tehát két szavazás van. Az első rész a household szóról szólna, a második pedig a long term szóról. Parancsoljon az előadót, kérdezem, mi történjen. Ez a teljes rendelet címére vonatkozik. Én azt javaslom, hogy a bizottság javaslatát az első vasatban megváltoztatjuk itt a szakbizottságban, és megállapodunk, egyetetünk azzal, hogy a címet automatikusan elfogadjuk, és ez tényleg kifejezi azt, amit szeretnénk, és nem kell kellene megváltoztatni a cím, címeket, hogyha ez így lehetséges. Rendben, akkor szavazzunk róla. Tehát először is household szóról. Szavazunk, hogy belekerülne a címbe, ki van mellette, vagy nem, hogy Tehát az előadó már nem szeretne szavazni? Jó, Bill Newton Dunn, could you clarify? Tudná akkor most pontosan elmondani, hogy miről is szavazunk? Elnök úr, ebben a szavazásban megváltoztattuk az Európai Bizottság javaslatát. És a címre vonatkozóan a címet is meg kell változtatni. Megtehetjük ezt most, de mivel még ott van a tanácsi első olvasat, a mi második olvasatunk, ezért azt javaslom, hogy most a címet hagyjuk és majd a végső eredményt kell, hogy tükrözze, tehát most ne szavazzunk róla, és a titkárság majd automatikusan megváltoztatja a címet, amikor tudjuk, hogy mi lesz a végső cím, mivel már tudjuk, hogy mi lesz a tartalom, amire ez vonatkozik. Jó, tehát akkor nem szavazunk róla. Tehát automatikus módosítás lesz, nem kell, hogy szavazzunk róla. Akkor elértünk a végszavazáshoz elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen, 8 ellen szavazattal és egy tartózkodással elfogadtuk és akkor most szavazunk a jogalkotási állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Néhány szavazás még hiányzik. Lezárom a szavazást, 48-an támogatják, 80 ellenzik. Nem volt tartózkodás. Gratulálok az előadónak, Bill Newton Dannak. Gratulálok tehát a foszfátok vizeinkben és környezetünkben való csökkentésével kapcsolatos rendelet módosítása, kapcsolatos jelentéshez. Most pedig akkor áttérünk a 11-es napi rendi pontra, amely az éghajlatot befolyásoló gázkibocsátások, de nem széndiokszid kibocsátások csökkentésére irányuló átfogó megközelítés itt egy állásfoglalási indítványról, illetőleg egy szóbeli választ igénylő kérdésről fogunk szavazni. A beterjesztő Richard Zéber és Teodoros Külakakis. Megkaptuk a szavazó listát. Hetes módosító indítvány Rovana Plamb részéről kitámogatja ezt. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 5B javaslat Bász Eichhaut részéről ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as Eichhaut indítvány mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, tehát 8-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es Oreste Rossi módosító. Ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Recitals, egyes módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. ö, hármas módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Áttérünk a végszavazásra. Elektronikus formában megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 57 igen, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Richard Zébernek és Teodoros Külakakis kezdeményezőknek gratulálunk. Úgy tűnik, hogy működik a kompromisszum, hogyha különböző frakciókhoz is tartoznak. Van még szavaz? Akkor ez volt a szavazás. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, és áttérünk a 12-es napi rendi pontra. Az előadó még nem érkezett meg, úgyhogy ezt akkor átugorjuk. ennek ellen nem, mégiscsak a 12-es ponttal foglalkozunk, és átérünk az árnyékjelentéstevőkre, jelentéstevőkre, tehát az európai szemeszterrel kapcsolatos eh, véleménytervezetünkről van szó. Crescenzo Rivellini még majd megérkezik, azt javasolnám, hogy az árnyék előadókat kérnénk meg. Kriton Arsenis az első, aki megkapja most a szót. Tehát a témánk az európai szemeszter, és kérem, hogy mindazok, akik nem kívánnak már részt venni az ülésen, azok lehetőség szerint a folyosón folytassák a beszélgetést, hogy itt a teremben több nyugalom legyen a munkához. és értsük egymás szavát. Úgy gondolom, hogy akkor most folytathatjuk a munkát. Kriton Arzenis, Arzenis parancsoljon, európai szemeszter. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönöm ezt a nagyon érdekes jelentést a jelentés készítőnek. Nagyon sok érdekes pontot tartalmaz ez. Jelenleg hazám egy gazdasági válság közepette van, és ez kihat Európára, és Európában ez veszélyezteti mindazt, amit eddig elértünk, és egyértelmű, hogy előre kell tekintenünk, új intézményekre van szükség, amelyek eh, szembe tudnak nézni ezzel a válsággal, amelyek képesek finanszírozni a bankokat, a fejlesztést, eh, képesek finanszírozni Európa szerte, és eh, a bajba jutott országoknak megfelelő kamatlában kell kínálni az euró kötvényeket. Ez ezért releváns az, amiről most beszélünk, egy gazdasági koordinációs eszközről beszélünk, amely nem intézményesített, nincsen demokratikus legitimitációja, és az Ekon szakbizottsági viták alapján is az derült, hogy jobban be kellene vonni az Európai Parlamentet ebbe. Egyetértek a jelentés készítővel, de szeretnék egy dolgot hozzátenni teljes mértékben hiányzik a környezetvédelem figyelembe vétele. Itt hogyha szeretnénk elérni a célkitűzéseket, mielőtt létrehoznánk a költségvetés, ezért erről is beszélni kell. A 2020-as stratégia kapcsán van egy makro gazdasági jelentés, és van egy klíma jelentés is. De viszont nincsen környezetvédelmi, egy fenntarthatósági jelentés. Mindannyian tudjuk itt ebben a szabizottságban, hogy mennyire fontos ez a gazdaságunk versenyképessége szempontjából. Kína nagyon sokat fektet ebbe be, a feltörekvő országok sokat fektetnek ebbe be, hogyha ezt nem vesszük figyelembe, és nincsenek környezetvédelmi fenntartható fejlődési célkütőzéseink, akkor el fogunk bukni, és ne fogjuk elérni a kitűzött céljainkat. Tehát mindenképpen a fenntarthatósági függelékre van szükség. Köszönöm szépen. Ja, vielen Köszönöm szépen Kröten Ázenésznek a liberálisok részéről. Gabriel Gebrandi következik. Yes, thank you, Chair, and I thank Köszönöm, elnök úr, és Kita is köszönöm a hozzájárulását. Tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott. Elolvastam, és nyomon követtem azt, hogy az Európai Szemeszterrel az Ekonszak Bizottság hogyan foglalkozik, és ennek alapján azt tapasztalom, hogy nagyon komolyan kell vennünk a mi dolgunkat is. A fenntarthatóság nem csak a föld megmentése, hanem a gazdaság megmentése szempontjából is fontos, és ezért a fenntarthatóságban a gazdasági szakbizottságnak éppen olyan komolyan kell dolgoznia, mint mi nekünk már csak akkor is, hogyha arra gondolunk, ha arra gondolnánk, hogy csak a gazdaságról van szó, és semmi másról. Az európai szemeszterben nagyon összpontosítani kellene a fenntarthatóságra. És további lépéseket kellene tennünk, hogy az európai szemeszter keretében ki tudjuk alakítani a fenntartható társadalmat. Köszönöm azt a tervezetet, amit az előadónk benyújtott. Tudom, hogy nagyon rövid dokumentumot kell megfogalmaznia, de mégis lenne néhány módosítónk, amivel még erősebbé tudjuk tenni ezt a szöveget. A forrás hatékonysággal kapcsolatban lenne néhány módosításom. A, a napilapokat olvasván az embernek hamar kiderül, hogy a forrás hatékonyság mennyire fontos. Az élelmiszerárak folyamatosan növekednek, más erőforrások ára is folyamatosan növekszik, tehát az egyetlen előremutató mód az, hogyha hatékonyabban használjuk fel őket. Még egy pont, az energiahatékonyság. Szerintem túlságosan lassan haladunk Európában abban, hogy sokkal hatékonyabbak legyünk az energiafelhasználás tekintetében. Úgyhogy javaslataim lesznek majd ezzel kapcsolatban is, és őszintén remélem, hogy a gazdasági szakbizottságot meg tudjuk majd győzni hogy a fenntarthatóságról a lehető legtöbb pontot vegyék át tőlünk, hiszen itt gazdaságról van szó, semmi másról. Köszönöm. Köszönöm szépen Gerbrandi kollégának. A jelentés készítők időközben megérkezett, és meg is adom neki azonnal a szót Rivalini asszonynak, aki az európai fél évről fog beszélni. Tessék, öné a szó. Mi scusi per il ritardo, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy ennyire elkéstem, de az Európa-Kína delegáció elnöke voltam, és sajnos még nem tudok egyszerre két helyen jelen lenni. Köszönöm a szót, és azt szeretném javasolni a Környezetvédelmi Szakbizottságnak, Tehát azt javaslom, hogy az állásfoglalás tervezetbe, ami el lesz fogadva, vegyünk be még pár dolgot. Először is. Hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy a forráshatékonyság és az energiahatékonyság alapvetően fontosak a fenntartható növekedés előmozdítása szempontjából, és abból a szempontból is, hogy felvegyük a küzdelmet az változással. Ezért közép és hosszabb távon a versenyképesség kulcsfontosságú alkotó elemeinek is tekinthetők ezek. A második dolog, amit szeretnénk bevenni, az az, hogy a bizottság közelmúltbeli becslései megállapítják, hogy az Európai Unió valószínűtlen, hogy a 20%-os csökkentési célnak meg tud majd felelni, és körülbelül csak 10%-ot tudunk majd elérni. Ezért az energiahetékonysági célokat nem valószínű, hogy el tudjuk érni. A 2020-as stratégiában meghatározott célokat nem tudjuk majd valószínűleg elérni. Ez számos ágazatban és régióban növekedés lehetőségeinek elvesztegedéséhez, valamint a munkahelyteremtés lehetőségeinek kimerüléséhez vezethet. Harmadsorban a fogyasztás csökkentésének a jelentőségére szeretném felhívni a figyelmet, különösen az energiaigényes ágazatokban, mint az építőipar, közlekedés és az ipar. Negyedik pont, javaslatomban elismerjük azt, hogy új energiahatékonysági terv lépett életbe 2011-re, ez 2011 márciusában fogadta el a bizottság. De azt javasoljuk, hogy ennél túlmenő, ezen túlmenő és szigorúbb intézkedéseket is hozzanak. Az ötödik javaslatom az, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy azonnal tegyen javaslatot jogilag kötelező nemzeti energiahatékonysági célokra, és vegye figyelembe az egyes tagállamok saját kiinduló pontját valamint a gazdasági tejek és tűtőképességüket, és azokat az intézkedéseket is, amelyeket már elfogadtak. A hatodik javaslatom az lenne, hogy hangsúlyozzuk, hogy az európai szemeszter az előzetes gazdaságpolitikai koordináció szempontjából tükrözze a, azt, hogy előnyben részesítjük a környezeti szempontból feltartható gazdaságba való átmenetet. És a hetedik és utolsó pont pedig az, hogy ezért felhívjuk a bizottságot arra, hogy az összes éves növekedési felmérésébe foglaljon bele egy konkrét jelentést a környezeti gazdasági számlák jelzőszámaival. Ezek tehát a fő javaslatok, amelyeket a véleményemben megfogalmaztam, de a szakbizottsági a döntés. Köszönöm szépen, Revelini úr, a véleménytervezet rendelettel kapcsolatos fejtegetéseit valóban a bizottságunknak hangsúlyt kell arra fektetnie, hogy nem csak pusztán gazdasági szempontok, hanem ökológiai környezetvédelmi szempontok is érvényesüljenek a költségvetés, a tagállami költségvetések kidolgozása során, és pont a hetes pont kapcsolódik egy olyan jogszabályhoz, amit Strasbourgban fogadtunk el. Ott előadó voltam ugye ezek a környezeti számlákkal kapcsolatos előírások, tehát az évek során a környezeti intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokat érintő számlák, tehát ugye az energiahatékonysággal, ivóvízvédelemmel kapcsolatos kiadások. Fontos, hogy az európai szemeszter keretében ezt a komponest figyelembe vegyék. Az árnyékjelentős tevők már mind hozzászóltak a témához. A bizottság képviselője nincs itt, ezért azt javasolnám, hogy zárjuk le a témát, megköszönjük az előadó tervezetét, a módosító indítványok benyújtásának határideje június 20-12 óra. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok az Európai Parlament és Kína delegációban folytatott munkájához. Az is egy fontos téma, mondja el a kínaiaknak, hogy mit csinálunk itt különösen ami a környezeti számlákat illeti, az érdekes lenne, hogyha Kína is foglalkozna ezekkel. Elnök úr, ha megengedi, kétségtelen, hogy a kínaiak felé világosan meg kell fogalmaznunk azt, hogy milyen környezeti hatások vannak, de európaiként is a saját Kínával való kapcsolatunkkal kapcsolatban is világosaknak kell lennünk. Köszönöm. Nos, ami az éghajlatvédelmet illeti, itt Európa az energia hatékonyságos klímavédelme kapcsolatos jogszabály csomagjával igazi lépéseket tett. Lássuk, hogy Kína mit tesz hiszen a Kína egy rendkívül nagy szénkőszénpiac, és kérdés, mennyire értik az emissziókereskedelmi rendszert, különösen ami a hajóforgalmat és a repülőforgalmat illeti. Ma reggel a koordinátorok ülésén volt erről szó, ott megemlítettük, hogy a következő ülésre meghívnánk a bizottság képviselőt, és számoljon be nekünk a, például a Kínával kapcsolatos nehézségekről, ami ugye a légiközlekedést illeti, és ami a kínai repülőjáratok európai emissziókereskedelmi rendszerbe való 2012-től való bevonását illeti. Ugye itt egy megfelelő arányos politikát kell folytatnunk, majd remélem, hogy a delegációban ülő képviselőink is ezt, ezt az álláspontja fogják képviselni. Most kicsikét sokat beszéltem, mert hogy a, követ, mert hogy a következő napi rendi ponttal kapcsolatban szükségünk van a bizottság képviselőire, és mi gyorsabban haladunk a napi rendünkkel, mint hogy megérkezne a bizottság képviselője, úgyhogy most egy-két percet még talán várnunk kell, mire a bizottság képviselője körünkbe érkezik. Nem tudom, hogy a bizottság részéről, a bizottsági tagok részéről van-e valakinek még megjegyzése. Ha nem, akkor a koordinátor üléséről számolnék be. Két saját kezdeményezési jelentéssel fogunk foglalkozni, nevezetesen a hatodik környezetvédelmi akciótervről, és egy hetedik környezetvédelmi akcióterv kilátásairól fogunk jelentést készíteni. Ezzel kapcsolatban tehát jelentést kell készíteni a szakbizottságnak. A másik téma pedig a biológiai sokszínűség, az ezzel kapcsolatos Európai Unió stratégia, ezzel kapcsolatban is tehát jelentés fog készülni. Van két delegációnk is, szeptember elejénk az egyik az Európai Környezetvédelmi Ügynökséghez Kopenhágába fog ellátogatni, egy másik pedig az ACDC-es Stockholmba a zöldek és a néppártiak, a stokholmi delegáció ba még tagot kell, hogy jelöljenek. A plenáris ülésen egy szóbeli választ igénylő kérdést fogunk beterjeszteni állásfoglalási tervezettel a következő Rio plusz 20-as csúcsa kapcsolatban. A bizottság ősszel fogja kidolgozni az Európai Unió álláspontját, a parlamentnek pedig az lesz a feladata, hogy egy véleménnyel egy vélemény formájában, keretében járuljon hozzá ehhez a munkához. Most ellátogatunk az EMA-hoz Londonba is, a következő utáni héten, ugyanis ennek a szervezetnek új ügyvezető igazgatóra volt szüksége, időközben meg is találták, Eh, az illetőt, és megnézzük, hogyan állt munkába az új ügyvezető igazgató Guido Rázi Olaszországból, aki ott, aki az ottani gyógyszerészeti intézetet vezette. Július 13-án délután fogjuk a Rázi úrra kapcsolatos meghallgatást, illetve az ő meghallgatását tartani, tehát a terveiről szeretnénk megkérdezni, szeretnénk, ha bemutatkozna, és utána fogjuk a szemét illető döntéssel kapcsolatos álláspontunkat kifejteni. Ahogy említettem, beszéltünk már a légi közlekedéssel kapcsolatos emissziókereskedelemmel kapcsolatos problémákról. Itt Kínából fenyegetés érkezik, és mondtam a koordinátoroknak ma reggel, hogy, hogy problémák vannak. 2009 óta működik a rendszer, ezzel kapcsolatban viták már nem lehetnek. Ez, tehát tény, hogy a légi közlekedésben alkalmazni kell a kvótakereskedelmi rendszert, és mi a bizottságként és parlamentként is támogatásunkat kell, hogy adjuk az Egyesült Államokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz a bizottságnak, illetőleg a Kínával folytatott tárgyalásokhoz is, hogy csak két prominens harmadik országot említsek. Még egy témáról szeretnék említést tenni. Sajnos rossz hogy csak azokhoz fordulhatok, akik itt vannak, és nem hallják azok, akik nincsenek itt. Nagyon, több meghallgatásról döntöttünk, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a meghallgatásokon a részvétel kívánni volt hagy maga után. Ma délután is lesz egy meghallgatásunk. Nem, jövő héten, ez egyik délután. Tehát a balti tengeri környezetvédelemmel kap kapcsolatos meghallgatás lesz jövő héten. Kívánatos lenne, hogyha nem csak a szakbizottsági üléseken, hanem a meghallgatásokon is megfelelő lenne a részvétel. Volt egy petíció is, amiről még nem döntöttünk. Ez a, az Európai Unióban való táplálkozási problémákat, illeti a rossz táplálkozást. Ez egy hatalmas téma, hogy sokat eszünk, rosszul táplálkozunk, megnézzük, hogy ezzel kapcsolatban itt a szakbizottságban is lenne -e hivatalosan feladatunk. Meg fogjuk kérni az Európai Bizottságot, hogy látogasson el ide a szakbizottságba hozzánk, és számoljon be a mobiltelefonok által okozott sugár terhelésről, és annak adott esetben a rák keltő hatásairól. Tehát erre a elkövetkezendő ülések valamelyikén fog majd sor kerülni. Aztán téma volt, hogy hogyan kezeljük a újszerű élelmiszerekkel kapcsolatos kudarcot. Itt Dáli biztosnak fogok levelet írni, és információt kérek tőle, hogy új jogszabályi kezdeményezésekkel mikor fog előállni ebben a témában, hiszen a novel food témában ugye a végén egyezés. született, de hát a klónozás témája az meglehetősen vitatott volt a plenáris ülésen, a bizottság azt mondta, hogy két kezdeményezés lesz, két különböző, egyik az újszerű élelmiszerekről, és egy másik kezdeményezés a klónozás témájában. Valószínűleg erre a közeljövőben fog sor kerülni, hiszen az embriók és magvak importja területén ez egy fontos téma, és klónozott eh, állatok utódaival kapcsolatos kapcsolatban is ez egy fontos téma. Hosszan szóltam, időközben Schneller kolléga jelentkezett egy megjegyzéssel, és utána, megér, utána hozzá fog szólni a bizottság. Az utolsó ponttal kapcsolatban azt kérném, hogy a levélben utaljanak arra, hogy annak ellenére, hogy van egy pont, amiben mindenki egyetért az új élelmiszeremekkel kapcsolatban. Reméljük, hogy ezt el is fogjuk hamarosan fogadni, viszont itt van még a nanotechnológia kérdése is, amivel foglalkoznunk kell, és igazából nincs kedvem ahhoz, hogy populista tevékenységeket éljek meg azért, mert a hiányzó jogakotás ezt lehetővé teszi. Tehát minden igaz, amit az elnök úr elmondott, hogy mindkettő majd meg fog születni, de hogyha ez nem működik, akkor legalább ezt a pontot zárjuk le, hogy legyen egyfajta jogszabályozás. Azt látom, hogy a nanotechnológiánál itt mindenképpen a lehető leggyorsabban kell fellépni. A klónozásnál úgy gondolom, hogy komolyan meg kell vizsgálnunk a pozíciónkat. Kedves kollégák, az utóbbi időben körülnéztem, és úgy tűnik, hogy már nem igazán veszi figyelembe a valóságot, a valóság megelőzött bennünket, nem lehet jogalkotással most már ezt fenntartani, nagyon gyakran megtörténik ez, a géntechnika esetében is megtörténik ez, az egyes tagállamokban születnek szabályozások, tehát úgy gondolom, hogy itt is majd erről még tárgyalnunk kellene, hogy egy új álláspontot találhassunk. Igen, köszönöm szépen Snellhát úrnak. Beszéltünk erről, mert Katika Liatád készítő, egy saját kezdeményezési jelentést szeretne készíteni erről, és azt szeretné követelni a bizottságtól, hogy szülessen egy jogalkotási javaslat, erre lehetőség van a Lisszaboni szerződés értelmében. Számos szabadság használta már a 225-ös cikket, ami erre vonatkozik, és úgy gondolom, hogy ezen eljárás tekintetében nagyon fontos az, hogy azt kérjük a bizottságtól, ne csak azt teljesz elő, ami már konszenzus alapján megtörtént, hanem valóban egy kezdeményezést tegyenek. Snellhát úr, én úgy gondolom, hogy a klónozás esetében át kell gondolni a, az álláspontunkat, mert a végén megint nem lesz eredmény, és a valóság majd megelőz bennünket. Egy eredményt kell találnunk, egy megoldást kell találnunk, a megfelel a tanácsnak és a bizottságnak is, de úgy vélem, azután miután beszéltem több ö, szakértővel, hogy itt rossz úton haladunk, elnök, Hát a kockák újra el vannak vetve, miután az előző javaslat kudarcot vallott, a bizottságnak egy új javaslatot kell tennie, ezen kell, munkálkodnunk, és ismerjük, hogy mi a helyzet a tanácsban, hogy mennyire fog a tanács majd velünk haladni, vagy mennyire nem. Hát ezzel kapcsolatban a parlament majd dönthet arról, hogy még egyszer megbukunk-e itt, vagy a második eh, nekifutásra már sikerül-e kompromisszumot találnunk, egy olyat, amely egy szabályozást hoz majd Európa számára. Az sem jó, hogyha a piac azt csinált, amit akar. Úgy gondolom, hogy mindketten értjük, hogy mire gondolunk, és szerintem a nyári szünet után majd ezzel még foglalkozunk. A 13-as napi rendi pont következik, a vér adás kérdése, a standardok kérdése, a vér adással kapcsolatban. Jobb lenne, hogyha sokkal többen itt lennének. Nagyon aktuális ez a téma, főként az ekoli járvány miatt. Nálunk Németországban valóban megkongatták a vészharangot a kórházakban, mert kevés volt a rendelkezésre álló vér. Én is rendszeresen vért adok, és azt kértük az Európa Bizottságtól, hogy jelentse nekünk arra, hogy mi a helyzet, Hát Imán úr itt van körünkben, a DJ Sanko részéről, és Stefan van der Spiegel is itt van, aki osztályvezető az emberi eredetű anyagok osztályán, és kérem, hogy vezessék be ezt a témát. Yes, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Artimano a nevem, az Európai Bizottság azon egységének a vezetője vagyok, akik a vér, transfúzió szervadományozás és hasonlók témakörével foglalkoznak. Az angol fordítás kicsit furcsa volt, a kollégám ugyanis nem újságíró, hanem titkárságvezető, aki szintén ezzel a témával foglalkozik. Nagyon időszerű, hogy itt lehetünk, hiszen nemrég volt a véradás világnapja, és nagyon sok ezzel kapcsolatos tevékenységünk volt. Megpróbáltuk előmozdítani a véradás ügyét. Ráadásul néhány hónappal ezelőtt született meg egy jelentés a vér és vérkomponensek önkéntes és térítésmentes adásáról. Ezt a jelentést fogjuk röviden bemutatni önöknek. Ezután pár szót szólunk a további lépésekről ezen a területen. Először tisztázzuk azt, hogy mit is jelent az önkéntes és térítésmentes véradás. Általánosan elfogadott elv az, hogy a véradás a szolidaritáson kell, hogy alapuljon, és nem a pénzügyi nyereségen. Az Európai Uniós irányelv ezt így is definiálja, a, nem definiálja, de az Európa Tanácsnak van egy definíciója, ezt meg is mutatjuk önöknek. Ez úgy hangzik, hogy önkéntesen, szabad akaratból és természetbeli vagy pénzügyi juttatások nélkül illendő vért adni. Persze lehet apró ajándékokat, vagy frissítőket felajánlani a véradóknak, illetve a közvetlen költségeket, úti költségeket meg lehet téríteni, de ez más. Egyébként ezt is vizsgáltuk ebben a jelentésben, hogy milyen típusú módokon könnyítik meg a véradók dolgát, akkor, amikor vért adnak. Nagyon fontos a jogi kontextussal kapcsolatban rámutatni arra, hogy az önkéntes és térítésmentes véradás elve nem jogilag kötelező jellegű a tagállamok részére. Más szóval az irányelv azt mondja, hogy az tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az önkéntes és térítésmentes véradás ösztönzésére. Tehát ezt nem jogilag kötelező érvényű elfként mondjuk ki. Aztán van egy jelentéstételi kötelezettség a bizottság részére, ezért is adtuk ki ezt a jelentést. Az első jelentés 2006-ban született meg, hiszen az irányelv maga 2002-es. Ebben az első jelentésben megszületett az az igény, hogy a legjobb gyakorlatokat és a tapasztalatokat az a tagállamoknak ki kell cserélniük egymás között. Azóta az Európai Bizottság több tanulmányt rendelt meg, ebből kettőt itt is bemutatunk. Az első az úgynevezett Domain Project, Ez egy bevált gyakorlatok gyűjteménye, ami a donorok kezelésével foglalkozik. Minden a donorok toborzásával, majd az ők megtartásával kezdődik. Leírja például ez a projekt azt, hogy hogyan lehet előmozdítani és marketinggel is elősegíteni azt, hogy valaki donorrá váljon különböző szórólapokkal, levelekben lehet őket felkérni, e-mail kampányokat lehet -e indítani, de az is nagyon fontos, hogy az, aki egyszer vért adott, azt meggyőzzük arról, hogy jöjjön el még egyszer. Nos, tehát itt a donorok kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokat gyűjti össze ez a jelentés. Van egy másik jelentés, amit az optimális vérfal használásról készítettünk. És hogy visszatérjek a második jelentésre, ami rég adtunk ki. Ezt némileg elhalasztottuk, mert a projekteknek amelyeket említettem, az eredményeit is meg akartuk vizsgálni. Tudni akartuk, hogy ezek a legjobb gyakorlatok mennyire széles körben kerülnek alkalmazásra a tagállamokban, 27 tagállamban, plusz Horvátországban és Norvégiában. Ezekben az országokban vizsgálottunk ugyanis. Négy kulcsfontosságú területtel kapcsolatban tettünk föl kérdéseket a tagállamoknak, hogy vannak-e jogszabályi intézkedések, az önkéntes és térítésmentes véradás ösztönzésére, milyen ösztönzőket, illetve előmozdító intézkedéseket alkalmaznak, hogyan szervezik meg a vér begyűjtését és a vérellátást. Mindegyik területről egy rövid leírást adunk. A legtöbb ország igazából majdnem mindegyik rendelkezik jogszabályi rendelkezésekkel ezen a területen. Néha vannak bírságok is, 15 országban. Aztán a következő dolog, vannak olyan ösztönzők, amelyekkel megpróbálják a véradást előmozdítani. A véradóknak jutatnak, például kis ajándékokat, vagy mást. Ez látható az ötödik oldalon talál, ötödik oldalon feltüntetett táblázatban például kompenzáció a kiesett előre ingyenes orvosi vizsgálat, úti költségtérítés, frissítők, kis ajándékok, ilyesmik. Aztán vannak más intézkedések is, amelyek az közvélemény tudatosítását szolgálják, tájékoztató kampányok, véradó események. Ezek nemzeti szinten a legtöbb országban megvalósulnak. Nagyon fontos nem csak az, hogy megtartsák a meglévő véradókat, hanem hogy új véradókat is toborozzanak. A célcsoportok nagyon gyakran a katonák, a fiatalok, diákok köréből kerülnek ki, akik életükben először adnak vért. Aztán van néhány tény arról, hogy a vérellátás és a vér begyűjtése hogyan van megszervezve egyes tagállamokban legtöbbször ezt a közféra szervezi. Aztán egy pár szó az Európa Tanácsról, amelynek nagyon lényeges a szerepe ezen a területen is, az Európai Bizottság szempontjából is, hiszen van egy ernyőszervezetük európai szinten, amelyik a kutatással foglalkozik ezen a területen, valamint az véradás szervezéséről általánosságban Európában. Szorosan együttműködünk az Európa Tanácssal. Van egy folyamatban lévő tanulmány, amelyen vizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek a vérre való igény, a véradás, a vérellátás és a donor management kérdéseit járják körbe. A következő lépésekről pár szó. Van egy nemzeti illetékes hatóságokat összefogó csoportunk, amelynek az elnöke az Európai Bizottság össze is ültünk ezen jelentés nyilvánosságra hozatala után májusban, és élénk vitát folytattunk erről végigmentünk az utóbbi időben született jelentéseken, és következtetésünk az volt, hogy nem kell további jogszabályi intézkedéseket hozni Európai Uniós szinten az önkéntes és térítésmentes véradás tekintetében. Más szóval a meglévő jogszabályok jól tükrözik az Európai Unió véleményét arra vonatkozva, hogy hogyan kell szabályozni ezt a, az önkéntes és térítésmentes véradási területet. Az Európa Tanácsa folytatjuk az együttműködést. Megkértük őket, hogy a mi illetékes hatóságunknak is tegyenek jelentést. Akkor, amikor újabb tanulmányokat végeznek, és újabb tanulmányok születnek meg. 2013 lesz a következő jelentésünk. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyszerű bevezetőt. Ezután jön egy vita, de még kérdezem, hogy a kollégájának is van-e hozzáfűzni valója. Nincs? Jó. In the thoughts. Valóban néhány elemet megelmítettek, amelyek fontosak és otthon is figyelemmel kísértem azt, hogy a fiatalok kevésbé adnak vért, mint az idősebbek. A kérdés az az, hogy felismerték-e ezt a problémát, más országban is jelentkezik-e ez a probléma. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a fiatalok, akik vért adhatnának, azok valóban elmenjenek vért adni, mert hogyha nincsen rendelkezálásra vér, akkor az gondot okoz az egészségügyben. Miroszláv, Mik- Jaroszláv Mikolásig következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm. Köszönöm a bizottsági vendégeinknek is. Azt szeretném csak elmondani, hogy az önkéntes véradás ez egy olyan téma, amely nagyon időszerű, és nagyon örülünk annak, hogy ma beszélhetünk erről, mert valóban probléma van a véradással. A fiataloknak Nincs meg ez a szokásuk, hogy önkéntesen adjanak vért. És így fejezzék ki azt, hogy törődnek azokkal, akiknek segítségre van szükségük. Az egyes tagállamokban más és más az erre irányuló kultúra, a tagállamoknak szerepük van abban, hogy kampányokat hozzanak létre, amelyek a fiatalokra irányulnak. Mindannyian tudjuk, hogy az idősebb véradók eltűnnek hamarosan, de a vér iránt igény nem fog eltűnni. Az egészségügyben szükség van a vérre, különböző kihívások vannak, mint például a nemrégiben kialakult német járvány. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak ezért a jelentésért. És úgy vélem, hogy olyan tevékenységekre kell koncentrálnunk, amelyek az önkéntes véradásra buzdítanak. Örülök annak, hogy nincsen pénzügyi kompenzáció a véradás a véradók számára, mert hogyha ezt az utat választanánk, akkor az egész dolog elüzleti esetne, és ez egy olyan eredmény lenne, amit mi nem szeretnénk. Nagyon fontos az, hogy ne az alakuljon ki, hogy csak azok számára lesz elérhető a vér, akik meg tudják azt fizetni, ezért fontos az önkéntesség. Köszönöm szépen, mondja az elnök. François Crostet. Köszönöm szépen, elnök úr. Tökéletesen egyetértek Mikolás kollégával. Tájékoztató kampányok vannak, de ez nem elégséges a tagállamokban. Elmagyarázták azt is, hogy a jogszabályok megfelelőek, igen, persze, de emlékszem arra a vitára, amikor megszavaztuk ezt az irányelvet. Azonban úgy gondolom, hogy tényleg olyan kampányokra van szükség, hatásos és ismételt kampányokra, amelyekkel tájékoztatjuk például a különböző intézményekben, egyetemekben, egyetemeken, ifjúsági központokban a fiatalokat, hiszen pont a fiatalok azok, akiket rá kell erre szoktatni, és akik büszkék arra, hogy vért adhatnak. Úgyhogy ezt a büszkeséget újból és újból fel kell építenünk a fiadalokban. Hát itt nagy lelkűségről, szolidaritásról van szó. És végül egy kérdés. Biztosak vagyunk-e benne, hogy az összes tagállamban nincs olyan kísértés, hogy vért vásároljanak harmadik államoktól? erre van-e megfelelő ellenőrzés. Tudom, hogy ez tilos, de van-e megfelelő ellenőrzés is. Ebben az esetben, ez biztonsági kérdés, nagyon fontos tudni, hogy honnan veszük a vért, hiszen hogyha vásároljuk a vért, az nem biztos, hogy annyira biztonságos, hiszen nem ugyanazok a követelmények fogalmazódnak e- adott esetben meg a véradók felé. Tehát nagyon fontos, hogy a véradókat szépen nyomon kövessük, illetve alaposan megvizsgáljuk a véradó jelölteket. Nos, tehát a biztonság szempontjából nagyon fontos tudni azt, hogy egy napon, ha elérkezünk egy olyan pontra, hogy nagyon nagy a vérhiány, akkor a vér csempészet ne üthesse fel a fejét. Ez természetesen a vér biztonsága szempontjából fontos. És most a véradásra visszatérve egy Szeretném az Európai Bizottság figyelmét felhívni erre a tényre. Nem ugyanaz az érdek a véradó, illetve a szervadományozó esetében. Csak szeretném felvetni ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy napon majd az Egészségügyi Szakbizottságban az Európai Bizottsággal beszéljünk erről. Nem lehetséges-e kötelezővé tenni a öm, köldögzsinórvér levételét és megőrzését. Bizonyos intézményekben, szülészeteken, akár magán, akár állami intézményről van szó, már leveszik ezt a köldökvért, illetve az ős sejtek megőrzését is egyre inkább elterjedtnek tekinthetjük, de hogy a jövő tekintetében nem lehetten ezt kötelezővé tenni. Persze tudom, hogy a véradás mai témájával kapcsolatban ez nem teljes mértékben függ össze ez a kettő, de a jövő szempontjából szerintem rendkívül fontos az, hogy ezt nem medikál vagy orvosi hulladéknak tekinthessük, hanem ezeket, amiket említettem, tekintsük forrásnak, tekintsük lehetőségnek, és tegyük kötelezővé. Köszönöm szépen, majd várjuk a választ is, de most Horst kap szót. Még a franciát is értettem. Kedves Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon jó volt egy olyan jelentést hallani, ami azt mondja, hogy az általunk elfogadott jogszabályok jól működnek, jó úton járunk, de úgy gondolom, hogy ami az elmúlt hónapok történéseit és elmúlt hetek történéseit illeti az E. németországi járványjal kapcsolatban, ott azt kellett, hogy megfigyeljük, hogy ezen a piacon egyfajta lustaság is eluralkodott. Mi a helyzet? a tagállamok közötti vér transfer területén, vér átadás területén. Ez megfelelően van szabályozva, vannak erre vonatkozó szabályozások, folyik -e határokon átnyúló vér átadás, és a második kérdés ahhoz kapcsolódik, amit Grosztert asszony már említett, nevezetesen arra, hogy nem vagyok teljesen biztos, hogy a harmadik országokból importálunk-e vért, át látjuk-e ezt a helyzetet, és biztosak lehetünk abban, hogy vészhelyzetben lehetséges -e ez. Tehát ez egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kellene, hiszen láttuk, hogy olyan vészhelyzetek állnak elő, nagy balesetek, amikor a vérszükséglet hirtelen megugrik, és a kisországoknak ebben az esetben talán nincs lehetőségük vért biztosítani. Kérdés, hogy a nagyobb országok hajlandóak-e ilyen helyzetben segíteni, vagy itt még erősek a tagállamok közötti határok. Elnök, köszönöm, Linda McEwan. Hasonló kérdés, csak azt akartam megkérdezni. Persze a bevált gyakorlatokat kicserélik egymást az ország, de van-e koordináció az országok között az ellátás szintje tekintetében? Tudjuk-e, hogy különböző országokban milyen ellátottsági szint van, információt cserélnek-e az ECDC vagy akárki más aktívan rendelkezik-e ezzel az információval európai szinten? Hogyha van egy óriási vészhelyzet, egészségügyi vészhelyzet, akkor tudjuk-e, hogy van-e elég vér Franciaországban, hogy ezt elküldjük a németekhez? Ez lenne a kérdésem. Okay, these have been the remarks and questions. Ezek voltak tehát a megjegyzések és a kérdések, és a bizottság pedig megadja a választ nekünk mindenre. Legalább négy kérdés merült fel, az egyik a fiatalokkal volt kapcsolatos, a másik a harmadik országokkal, volt kapcsolatos. Volt egy kérdés arról, hogy van-e koordináció a tagállamok között, hogyha például baleset történik. Ezeket a kérdéseket hallottam, és mielőtt még átadnám a szót a szakértő, szakértőknek, szeretném elmondani azt, hogy minden, amit elmondtam a jó gyakorlatok cseréjéről, a donor management kapcsán, az, az tulajdonképpen annak az a célja, hogy önellátó legyenek a tagállamok, tehát ne kelljen exportálni, importálni a vért, tehát mindenképpen szeretnék, hogy önállátóak lennének a tagállamok, és látni kell azt is, hogy van kockázata a behozatalnak, mert nem lehet ellenőrizni azt, hogy a vért azt önkéntesen adták, vagy pedig ezt pénz reményébe tették meg, tehát ez mindenképpen nagyon fontos lényegi eleme a mi gondolkodásmódunknak. Stefan talán mondhat egy-két szót specifikusan a többi felmerült kérdésekről. A jogalkotás célja az az, hogy az önállató jelleget erősítsük, a vérre, a véradásra helyi nemzeti tevékenységként kell tekinteni, tehát hogy helyi nemzeti szinten kell felhasználni az adott vért. Persze, hogyha válság áll fent, vagy ha plusz ellátásra van szükség, akkor azt tudjuk, hogy mert így is vannak kapcsolatok a, a véradó állomások között, és ők tudják, hogy milyen szükségletek vannak. Ezekkel a hatóságokkal működünk, a találkozók, illetve a projektek kapcsán is, amiket említettünk. Rendszeresen megkérdezzük őket arról, hogy tényleg van-e hiány. Az ritkán fordul elő, ritkán, ritkán van az, hogy hiány lenne nemzeti szinten, általában nemzeti kínálat megfelel a nemzeti keresletnek, de adott esetben, hogyha hiány fordul elő, akkor egymással kapcsolatba léphetnek. A másik kérdés a fiatalokkal kapcsolatban, itt mi is osztozunk ebben az aggodalomban, amit megemlítettek. A nemzeti hatóságok felelősek azért, hogy itt felhívják a figyelmet erre. Manu úr előadásában megemlítettünk néhány célcsoportot, a fiatalokat, a katonákat, egyetemi hallgatókat. Megpróbálunk itt létrehozni egy új donor csoportot. A um, köldögzsi norvérrel kapcsolatban egyetértek önnel. Úgy gondolom, hogy nagyon sok vita van erről. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő terület, és érdekes a kutatás szempontjából is azonban a terápiás célból még nincs olyan túlságosan sok lehetőség. Nagyon sok országban nem nemzeti szinten megtárgyalnak erről, arról, hogy hogyan lehetne megszervezni ezt saját felhasználásra, vagy szolidáris felhasználásra. Nagyon sok a vita ezt illetőleg az egyes országokban. Azt hiszem, hogy a fő kérdésekre válaszoltam, nem tudom, hogy kihagytam esetleg valamit. Yes, uh, thank you very much. Mikolásik úr, igen, köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne. Az utolsó felszólalóhoz már ismerjük egymást, de szeretném felhívni a figyelmét egy dologra, és ez megfelel annak, amit Grosztet asszony is elmondott, képviselője ellátogatott Lyonban, Franciaországban egy ígéretes intézetbe, az STI intézet Lyonban, nem csak, hogy gondolkodnak már ebben ezen a területen, hanem már konkrétan fel is használják a köldögzsinórvért őssejtek kinyerésére. Tehát láthattuk ezt françois és másokkal, hogy itt már valóban kezelési fázisban vannak, kezeléseket dolgoznak ki. Hogyha érdekli, akkor tudok plusz információt is adni, de szerintem velük kapcsolatba lehet lépni, és ezt mindenképpen támogatnunk kell a parlament részéről, és természetesen Európa részéről is, hiszen ez ígéretes. Yes, okay. So this was an information. Jó, ez volt tehát a tájékoztatás, egy olyan tájékoztatás, amiről a bizottság nyilván feljegyzést készít. Lyonban egy nagyon komoly kutatóközpont van, talán hasznos lehet nagyon sok célra, hogyha felvennék velük a kapcsolatot. War das, das end ez volt az eszmecsere vége ezzel a ponttal kapcsolatban. Köszönjük az Európai Bizottság megjelenését, és a következő jelentésükről mindenképpen szó lesz itt a bizottságban. Köszönjük, berekeztem az ülést, a következő ülés június 21-én lesz itt Brüsszelben. Köszönöm szépen! Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind.